termet, amíg zajlik a szavazat, a magyarázat. A Deák jelentéssel kezdjük, és Ovel asszony a legelső. She doesn't seem to have a microphone. No the technicians can see it because no. Look, we won't start the clock until... Úgy tűnik, hogy Ovi asszony mikrofonja nem működik. Most talán, igen, működik. Nyt, ja, nyt on korras Tänan mulle sõna Most már működik, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy megadták a szót. Az Európai Unió fogyasztóvédelmi politikája és a szabályozási politikája megváltozott az emberek elvárásainak megfelelően. Az elektronikus kereskedelem nagymértékben fejlődik, és azt láthatjuk, hogy itt nagymértékben megvalósul a határokon átnyúló kereskedelem. Ezért a határokon átnyúló fogyasztóvédelem is nagyon fontos, hiszen az áruforgalma is határokon átnyúlóan történik. Szeretném elmondani, hogy nagyobb rugalmasságra van szükség a fogyasztóvédelmi eszközök kapcsán, és ezért támogatom a HED jelentést. Köszönöm szépen, a következő Balcitis úr lesz. Thank you, eh, Mr. Chairman, Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, kollégák, támogattam ezt a jelentést. A fogyasztóvédelem és annak a végrehajtása rendkívül fontos a belső piac működő képessége szempontjából, mert jól működő belső piacra van szükség, ahol hatékony a fogyasztóvédelem, sajnos ma nem ez a helyzet. A jogszabályok megszülettek, csak nem hajtják rendesen végre őket a tagállamokban és ami a lényeg, nem érzik biztonságban magukat a fogyasztóink, mert nem ismerik a szabályokat, és a kártérítési mechanizmusok sem mindig úgy működnek, ahogyan kéne. Az Európai Bizottság nagyobb erőfeszítéseket kéne, hogy tegyen annak érdekében, hogy a tagállamok betartsák a meglévő rendelkezéseket, hogy a fogyasztók tudatában legyenek a jogaiknak, és ezekkel éljenek. Köszönöm. Elnök, a Bucaj jelentésre térünk át. Uzbeckics úr szerepel elsőként a listámon. Öné a szó. I'm sorry. Elnézést. Úgy tűnik nem működik a mikrofonja. Igen, tessék. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, tisztelt kollégák, én támogattam ezt a jó kezdeményezést, és kiemelten támogatom a Solvit hálózat bővítését és a tevékenységének az erősítését. Úgy gondolom, hogy ehhez kellő finanszírozási forrást is kell biztosítani, hogy a nemzeti médiák, a tévéprogramok, az internetes portálok segítségével tájékoztatást tudjunk adni a hálózat működéséről. Annyit szeretnék még ez hozzáfűzni, hogy a kettős mérce továbbra is érvényben van, és sokszor a jogi anyagok más szankciót írnak elő ugyanarra a jogsértésre. Köszönöm, elnök. Kollégák, Kérem szépen, hogy csendben igyekezenek elhagyni az üléstermet, miközben a magyarázatokat hallgatjuk. Antoniosi úr következik. Grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bosszai jelentés mellett uh, szavaztam, hiszen uh, a szolvit nagyon fontos. Ez egy nagyon átlátható helyzetet teremt az állampolgárok, a vállalatok, illetve az intézmények között. A szolvit nagyon hasznos eszköz ahhoz, hogy az állampolgárok, illetve a vállalkozások problémáit megoldhassuk, és valóban ki lehet így használni a belső piac adta lehetőségeket. Gyakran megállapítjuk azt, hogy akadályok vannak a saját jogalkotásainkban, és ezeket el kell távolítani, és plusz szakemberekre van ehhez szükség, növelni kell a rendelkezésre álló eszközöket, és ez hasznos lehet az egyes közösségek számára is. Köszönöm szépen! Ha mennyiben lehetséges, kérem, kint folytassák le a beszélgetéseiket, annak érdekében, hogy meg tudjuk hallgatni a szavazatmagyarázatokat. Köszönöm szépen! A következő felszólalónk Rojtova asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Árnyék jelentéstevőként szeretném megköszönni minden kollégának a fantasztikus többséget, amelyel támogatták a szolvit jelentést. A tanácsnak és a bizottságnak most már komolyan kell vennie az ajánlásunkat. Ezt a hasznos eszközt szeretnénk még hatékonyabban felhasználni az állampolgárok, illetve az üzletemberek számára. Először is tudniuk kell az embereknek erről az eszközről. Az elkövetkező évben az Európai Bizottság egy éves jelentést fog eljutatni a parlament számára, amelyben benne lesznek a panaszok az európai jogalkotással kapcsolatban. Jár úr, lesz a következő felszólaló. Jár úr. Elnézést, mondja az elnök asszony, én, én hibáztam. Most rátérünk a Döbrön jelentésre, és az első felszólalom. ezen a listán Kalinálszki úr lesz. pani przewodnicząca! chciałbym uzasadnić sposób. köszönöm szépen tisztelt elnök asszony szeretném magyarázni hogy miért szavaztam úgy ahogyan szavaztam döbrön asszony jelentése mellett köszönöm szépen a jelentését nem csak az állatok jóléte aggaszt bennünket, hanem az emberi jóléti kérdések is. És szeretnénk, hogyha a várakozási idők csökkennének. Aggaszt bennünket a veszettség terjedése. Természetesen szeretnénk a szabad mozgást is, de tudományosan támogatni. Elnök, most visszatérünk Rojtová asszony magyarázatára a Döbrön jelentéssel kapcsolatban. Rojtová asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Én azért szavaztam meg az átmeneti mentesség időszakát, mert azt mondták a tagállamok, hogy az átmeneti időszak további hosszi meghosszabbítását nem fogják kérni. Az ír, a brit, illetve a svéd aggályokat is meg kell érteni. Őket aggasztja, hogy a kettelésből tartott állatok mozgása a területükön adott esetben a veszettség vagy a kullancsok terjesztette betegségek gyakrabbá válásához vezethet. A jövőben meg kell szüntetnünk ezt az átmeneti időszakot és harmonizálni. Elnök Jál úr következik. Itt van Jál úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. A különböző tagállamok érdekeit meg tudom érteni azokért, akik a házi állatok behozatalának határidőkig szeretnék testeni, de másrésztről megértem azt is, hogy megfelelő viszonyokra van szükség, és ezért ebben az esetben tartózkodtam a szavazástól, és amire szükségünk van, az az, hogy hatékony védelem valósuljon meg, amikor Európai Unióba hoznak be állatokat, másrésztről pedig harmonizációra is szükség van az Európai Unión belül is, mert eh, ez megfelel a fogyasztók igényeinek is, hiszen gyakran már elveszítjük a, eh, az átláthatóságot akkor, amikor az egyik országban más viszonyok vannak a behozatalra kapcsolatban, mint a másik országban. Sinclair. Sinclair asszony. Köszönöm, elnök asszony. Én Azért szavaztam a javaslat ellen, mert az Egyesült Királyságból érkezve úgy gondolom, hogy nálunk már igen jó jogszabályok léteznek, és a veszettség sem fenyeget minket. A javaslat a kettelésből tartott állatokra vonatkozik. Megegyezném, hogy Screen 25 évvel ezelőtt már egy hasonló javaslattal állt elő, és gondolom most ez a mostani alkalom örömmel tölti el. Sokan az Egyesült Királyságban ugyanakkor úgy érezzük, hogy a veszettségre vonatkozó politika megfelelő. Köszönöm szépen, elnök asszony, örömmel látom ismét az elnöki poszton gyakran az az üzenet, hogy az EU-nak a fontos dolgokra kéne koncentrálnia erre föl. Olyan indítványok születnek, hogy milyen állatokat hova lehet vinni. Szerintem itt a az arányosságra mindenféleképpen gondolni kell. Az Egyesült Királyságnak nincsenek szárazföldi határai, és teljesen ö, észszerű megállapodásokat tudunk kötni egymással. Való, valóban jobb lesz a helyzet, hogyha egy új administratív keretet hozunk létre, hasonlóan a mezőgazdaság vagy a halászati politikához, ahol kicsúszik a kézből a költségvetés. Szerintem ezt, mind, ezt a kérdést mindenféleképpen a tagállamokra kellene hagyni. Most pedig a Coelho féle jelentés következik. Szovié asszony. Tänan, proua president, mulle sõna andmast. Köszönöm szépen, Tisztelt elnök asszony, köszönöm a szót, hogy ismét megkaptam. A Schengeni térség célja a szabad mozgás biztosítása. És nem logikus, hogy a húzamos tartózkodásra jogosító vízumok tulajdonosainak a mozgása sokszor korlátozás alá esik a Schengeni övezeten belül. Hiszen a rövid tartózkodásra szóló vízumokkal sokkal könnyebben lehet mozogni. Egy hónapon belül életbe lép az új vízumkódex. És másféleképpen értelmezik a tagállamok. Másképp látják az alapvető jogoknak az érvényesülését a gyakorlatban, és bennünket az aggaszt, hogy a gyakorlatban korlátozások sújtják azokat az embereket több tagállamban, akik egyébként szabadon kéne, hogy tudjanak mozogni. Reméljük, hogy a lehető leghamarabb életbe lépnek a változások. Köszönöm. Rojtová asszony, mondja az elnök. Rojtová asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én támogattam ezt a javaslatot. Az egyetemistáknak, kutatóknak, vállalkozóknak, üzletembereknek valóban jogot kéne arra adni, hogyha egyszer vízumot kaptak húzamos tartózkodásra egy tagállamban, akkor a Schengen jövezeten belül mozoghassanak szabadon. Az EU-n belüli szolidaritás híve vagyok. Támogassuk a cseh köztársaságot, amely például vízumkötelezettség alá került Kanada részéről, és ezt kiterjeszthetik más EU tagállamokra is. Kanadának valamit tennie kéne a bevándorlási szabályai ügyében. Gálasszony. Uh a jelen javaslat mint ahogy a vitában is elhangzott elősegti az egyik tagállamban hosszas tartózkodásra jogostó úgynevezett d vzummal rendelkező harmadik országbeli állampolgárok számára az unión belüli utazást. azért volt erre szükség mert egyes tagállamok különböző okokból nem képesek kellő időben tartózkodási engedélyt kiadni illetve nem használják megfelelően a schengeni szabályozás adta kereteket. a magyar fideszes delegáció azért tartózkodott ennek a jogszabálynak a végszavazásánál mert magyarország eddig is helyesen ültette át a jogszabályt nem okozott ez problémát és a schengen adta lehetőségek megfelelő kihasználásával hatékonyabban tudtuk ezt biztostani. ugyanakkor hangsúlyozni szeretnénk hogy az unió szomszédságában élő harmadik országok polgárainak a magyar kisebbségek tagjainak elementáris elementáris érdekük hogy lehetőségük legyen bürokratikus terhek nélkül a jogszerű tartózkodásra az unió tagállamainak területén de ehhez arra van szükség hogy olyan jogszabályaink legyenek mind a tagállami mind a közösségi szinten amelyek egymás hatásfokát nem korlátozzák hanem célkitűzéseinket erőstik. köszönöm. Intfeld jelentés, Harkin asszony. Nagyon sok uh, jó dolog van ebben a jelentésben, azonban a 33-as uh, bekezdést nem tudom támogatni. A uh, CCTB-ről sokat mondanak, például az, hogy ez egyszerűsíti majd a helyzeteket. A jelenlegi helyzet alapján azonban 28 az adólap nem 27, a CCTB pedig eh, azt jelenti, hogy az egész Európai Unióban el kell ö, eh, osztani a profitot. Például az, nálunk egy olyan cég, amelynek ö, eh, amely e, e rendelt határlást ne, azt megbüntetnék. És mivel az EU-ban az áruk szabad mozgása van, így a CCTB miatt majd büntetni fogjuk az exportáló országokat is. Ez csökkenteni fogja az EU-nak azon képességét is, hogy külföldi befektetéseket vonzon, és nagyon bonyolult a formula is, amelyet csak utólagosan lehet kiszámolni, tehát szerintem emiatt nem igazán fogjuk majd vonzani a külföldi közvetlen befektetést. Elnök végezetül pedig a Thun és Hornstein jelentés kapcsán Kalinowski úr kért szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnökasszony! Szeretném szeretném azzal kezdeni, hogy gratulálok a jelentés készítőnek. Szerintem mindent elmondott, amelyet meg kell említeni itt, és a közösségi jogszabályok végrehajtása nagyon fontos a belső piac szempontjából, és a belső piac azért fontos, hogy stabil gazdaságunk legyen a krízis idején. A lehető legjobbat kell ebből kihozni, de ehhez olyan intézményekre van szükség, amelyek európai és nemzeti szinten is együtt működnek, vagyis csökkenteni kell a bürokráciát, hatékonyabb kommunikációnak kell lennie a hatóságok között, egyszerűsíteni és harmonizálni kell a folyamatokat. Ez mind jó hír, és ez magába foglalja azt is, hogy a tagállamokban az irányelveket gyorsan végre kell hajtani. Sokkal többet kell tenni a kommunikáció kapcsán is, a kommunikáció kapcsán a állampolgári jogokról, például, és a nagyobb átláthatóság az igazságos versenyképesség záloga. Uzbackics úr, a következő. A president. Oh, no, no. Mr. Uzbackics. Uszpaszkics úr először. Be next. Ön lesz a következő. Uh... Köszönöm, köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony. Tisztelt előadó, kollégák, én ezt a jó kezdeményezést támogattam, mert nagyon hasznosnak tartom a, az állampolgárok javára ha viszont nem teljesen világos és átlátható a belső piac szabályozása, illetve nem felügyeljük annak a működését rendesen, akkor a piac szereplőinek a helyzetét nem tudjuk javítani méretüktől, illetve tevékenységüktől függetlenül. Egyértelmű szankciókról kell rendelkezni, és ezeket alkalmazni kell, amikor a szabályokat megsértik. Fontos ezen kívül, hogy javítsuk a nemzetközi vitarendezési eh, eljárásokat, illetve a reklamációknak a kezelését. Mert azt mondhatjuk, hogy tíz esetből nyolcban a nemzeti vagy a nemzetközi döntőbíróságok nem megfelelően járnak el. Orvosolni kell ezt a helyzetet, különben nem lesz változás. Köszönöm. Most következik Ovir asszony. Tänan, ma eelmine kord nii kiirustasin. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést, hogy itt megpróbáltam beelőzni. Ahhoz, hogy stabil és innovatív gazdasági környezetet tudjunk kialakítani, a belső piac megfelelő működéséről kell gondoskodnunk, és hogy az jól működhessen, szabályozni kell, a szabályokat pedig minden tagállamban végre kell hajtani. A jogszabály elfogadása lenne a könnyebb, sőt hatékonyabb lenne a parlament ellenőrző szerepe, hogyha a nemzeti parlamentek minél előbb bekapcsolódnának ebbe a folyamatba. És a jelentésben szerepeltek ezek a meglátások, ezért 100%-ig támogattam elnök, Rojtova asszony végső felszólalóként. parlament Tisztelt elnök asszony! Ahogyan várható is volt, a belső piacról szóló mindhárom jelentést elfogadták, elfogadtuk. A von Thun und Hohenstein jelentés esetében a szocialisták, illetve a zöldek a belső piac rendszeres ellenőrzésével kapcsolatban kifogásokat emeltek, és azt mondták, hogy ez a környezetvédelmi normák érvényesülését veszélyeztetheti ezeknek az intézkedéseknek költségük van, és az európai életszínvonal növekedését fékezhetik esetleg, de nem értem, hogy a jelentéstevőnek miért volt ez ellen kifogása. Én támogattam mind a három jelentést. Elnök, három óráig berekeztem az ülést. Köszönöm.